mandátum így érvényessé vált. Az alkotmány ügyi Szakbizottság az 117-es 3-as cikkel kapcsolatosan egy írásos választ váró kérdést intézett, és akkor tudjuk ezt elfogadni, hogyha május 10-éig, az ülés megnyitásáig legalább 40 képviselő a frakciók részéről nem emel kifogást, így akkor a nevezett cikket töröljük. Az Európai Parlament által elfogadott szöveget